Bahrein, Mohamed Ramadán esete. Megnyitom a vitát. Először a társ szerző következnek. Smith úr az első két perc. Uh, Elnök asszony, köszönöm szépen. Nagyon jó volt az együttműködés a frakciók között az állásfoglalás kidolgozása során, és hogyha a halálbüntetéssel szembe helyezkedve nem tudunk egységre jutni, hát akkor miben tudnánk? Ami Bahreint illeti, nagyon sokat bíráljuk az előrelépés hiányát, és a régióban mindenfelé visszaélések tapasztalhatók. Elsősorban a szomszédos országokban történő visszaélésekre figyelünk oda, és más részről úgy érezzük itt a parlamentben, hogy a Bahreinnel folytatott párbeszéd fejlődést mutat, igenis elmozdulás történt a reformok irányába, és igen, hasznosak az egyeztetések. El kell ismerni, hogy a reformprogram területén, az intézményes reform területén előrelépés történt, halad az ország a független igazságszolgáltatás felé, létrejött az ombudsmani hivatal, rengeteg nagyon pozitív nyilatkozatot tett az ország, de ez a fejlődés megtorpant. Azt szeretnénk, hogyha ez a fejlődés folytatódna. Ezt, a, ezt pedig úgy tudjuk elősegíteni, hogy világosan bíráljuk a hiányosságokat. Többek között azt is, hogy Ramadán urat halára ítélték, kilenc más személlyel együtt. Remélhetőleg egyhangulag elítéljük ezeket a halálos ítéleteket. Másrésztről a harmadik bekezdés az állásfoglalásban hangsúlyozza, hogy az emberi jogi aktivistákat meg kell védeni, és lehetővé kell tenni, hogy a munkájukat akadályok nélkül végezhessék, és anélkül, hogy megfélemlítsék őket. Ebben a folyamatban, tehát az előrelépés folyamatában segíteni tudjuk Bahreint, remélhetőleg megszavazzuk a mai állásfoglalást, és ezzel is hozzájárunk ehhez. Köszönöm. Koreó képviselő, egy perc. Köszönöm, elnök asszony. Egyértelmű, hogy az Európai Unió tagállamai kudarcot vallottak Bahrein esetében. Mit tettek eddig azért, hogy azokat az embereket kiszabadítsák, akiket eddig megkínoztak Bahreinben? Ezek olyan országok, akikkel kiváló kapcsolatot állapodunk, baráti országok. Nem, ennek ellenére nem sikerült az emberi jogi aktivistákat megmenteni. Egyértelmű, hogy Bakrein, még mindig nagyon komoly jogsértéseket tapasztalhatunk. Nahar Rajab, Ali Moszán és Ramadán urat azért, azért kínozták meg, mert szerették volna, szerettek volna véleményszabadsági jogukkal érni. Azt gondolom, hogy egy nagyon komoly stratégiát kéne kidolgozni itt az Európai Unióban, hogy, egy, hogy legalább a nagyobb országokkal kapcsolatban tudjunk valamit kezdeni, olyan esetekben, amikor az emberi jogi aktivistákat illegálisan bebörtönzik. Köszönöm, Páncéri úr, következik egy perc. Grazie. Nel drammatic... Köszönöm szépen. Az öböl térségében drámai a helyzet, Szaudarábiában és Bahreinben úgy tűnik, hogy szeretnének saját maguk rendezni a helyzetet, és sajnálatos módon Mohamed Ramadán és társai nem, tudják így saját, nem tudnak így saját véleményüknek hangot adni. Az emberi jogoknak egyértelműen ellentmond az, hogy nem tudják ezek az emberek kifejteni véleményüket, hogyha az rezsim ellenes. Nos, nagyon sok embert bebörtönöztek, sokan elhagyták az országot, és sajnálatos módon, módon a rendőrség kínzást alkalmaz. A civil társadalom egyre, tere egyre inkább beszűkül, és ez vonatkozik a médiára is. Nos, arra kérjük a bahreini hatóságokat, hogy a kérésüket pozitívan bírálják el. Thank you. Mr. Köszönöm szépen. Tavszki úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is azt szeretném leszögezni, hogy ez az állásfoglalás kompromisszum. Valamennyi frakció kompromisszuma. A néppárt támogatja ugyan, de el kell, hogy mondjuk, hogy sok fenntartásunk van a szöveggel kapcsolatban. És nem voltunk magunk sem egységesek a megfogalmazások tekintetében. Az állásfoglalás szövege rámutat arra, hogy mennyire fontos az információk ellenőrzése. Voltak itt frakciók, akik olyan információkat akartak az állásfoglalásból bevenni, amelyekről kiderült, hogy hamisak. Persze ezeket végül is semleges forrásokból sikerült ellenőrizni és falsifikálni, de egy biztos, hogy Mohamed, Mohamed Ramadan ügyét újra kell tárgyalni, és hasonló emberi jogsértések, kínzások által kicsikart vallomások ügyét is fel kell tárni Bahrainban. Világos, hogy súlyos gondok vannak Mohamed Ramadan elítélése körül, és frakción felszólítja a bahraini hatóságokat, hogy vizsgálja ki újra az ügyét, illetve különösen azt, hogy történt-e kínzás és vallomás kikényszerítés a börtönben fogvatartása során. Ugyanakkor a ma közösen benyújtott állásfoglalás szerintem túl élesen fogalmaz, általánosan elítéli a Bahraini kormányt, amely egyébként nagyon sok pozitív előrelépést is mutat más emberi jogi területeken. Tehát el kell ismernünk ezeket is, és azt is, hogy Bahrain a szomszédos Irán miatt azért lép föl ennyire erőteljesen a terrorizmussal gyanúsított személyekkel szemben, mert félelemben él, és most, hogy egy ö, angol tengerészeti bázis Bahrainban is a vita előterébe került, ezért nagyon fontos, hogy ez az ország megőrizhesse multikulturális jellegét, biztonságát és persze jog, jogállamiságát. Verzsi asszony abszolút parancsoljon. Köszönöm szépen. 2011 óta gyakorlatilag a bahraini lakosság fele, vagy akkor a lakosság fele kiment az utcákra. Itt síta többségű lakosság van, demokráciáért tüntettek ebből nem lett semmi. Szaudarábia beavatkozott Bahrain belügyeibe. Az ENSZ 3000 politikai fogvatartottat tart nyilván, és azt látjuk, hogy a lakosság egészét korlátozzák szabadságjogaiban a terrorizmus elleni harc ürügyén. Ez az tíz ítélet, amely nem régiben született, és köztük halálos ítéletek is, hirtelen jöttek, 2008 óta nem voltak halálos ítéletek Bahrainban. A vizsgáló, független vizsgáló bizottság 26 ajánlását kérjük, hogy a Bahraini kormány vegye figyelembe, vizsgálja újra az ügyet. Az ilyen helyzetekben derül ki, hogy egy ország valóban elkötelezette az emberi jogok mellett, vagy sem. Sáke asszonynak adok szót egy percben, mondja az elnök asszony. Köszönöm, elnök asszony, biztos asszony, kollégák. Ezen a héten többen hallottuk ezeket a híreket, és jó lenne, hogyha másról szólna a Bahrainról való párbeszéd, energiáról, fejlesztésről, de sajnos újra arra kényszerülünk, hogy felszólítsuk a bahraini kormányt arra, hogy szüntesse be a kínzást, az emberi jogok megsértését, a lakosság jogainak korlátozását, és a halálbüntetést. Mohamed Ramadan tíz elítélt egyike, ő az első, aki már minden felebezési lehetőségét kimerítette, vagyis bármikor kivégezhető. Innen is felszólítjuk a bahraini hatóságokat, hogy egyrészt ne alkalmazza a halálbüntetést, másrészt vizsgálja ki újra az ügyet, tartsa fönn az Európai Unióval való konstruktív párbeszédet, és minden körülmények között tartsa figyelembe az emberi jogokat. Az ENSZ állásfoglalása, illetve hát különböző egyezmények, amelyek a fogvatartottak jogaira vonatkozóak, ö, ezeket Bahrain is aláírta. Manescu asszonynak adok egy percben szó. Köszönöm szépen. Teljes mértékben ellenzem a halálbüntetést és a kínzás alkalmazását. Úgy vélem, hogy semmi sem indokolhatja ilyen lépések megtételét, teljesen függetlenül attól, hogy mely ország kormányáról van szó. Remélem, hogy Bahrein kormánya még egyszer átgondolja ezen intézkedések alkalmazását, és szerintem ez nem is lehetetlen, hiszen Bahrein már igen jelentős utat tett meg a reformok útján. Úgy gondolom, hogy ez az állásfoglalás, vagy bármely más állásfoglalás egy kis öbölmenti ország ellen nem lesz hatékony mindaddig, amíg a párbeszédeinkben és a tárgyalásaink során, illetve a harmadik országokhoz fűződő kapcsolataink során kettős mércét alkalmazunk. Amíg így járunk el, minden egyes állásfoglalási indítványunk kudarcot fog vallalni. A halálbüntetéssel élő országoknak van egy rangsora, amely azt mutatja, hogy vannak olyan országok, ahol szinte napi, szinten két-három kivégzést is végrehajtanak. Remélem, elnök asszony, hogy a továbbiakban nem fogunk szelektíven eljárni, nem fogunk kettős mércével mérni az emberi jogok területén. Csak akkor, hogyha megszüntetjük ezt a gyakorlatot, csak akkor tudjuk mm, támogatni azokat az embereket, akik nek szükségük van a támogatásunkra. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja Gomes asszony. Folyamatosan érkeznek Bahreinből a különböző visszaélésekről szóló hírek, kínz, embereket kínoznak, emberi jogaiban megsértik őket, fellépnek az emberi jogi aktivistákkal szemben is. A múlt hónapban egy tweet miatt Például hat hónapos fogságra ítéltek egy aktivistát. Bahreinben és a hozzásoló országokban az ilyen visszaélések mindennaposak, továbbá halálbüntet, halállal büntetnek olyan személyeket, mint amilyen, mint amilyen Mohamed Ramadan is, akit állítólag meg is kínoztak. Azt követeljük, hogy moratóriumot eh, mondjanak ki a halálbüntetéssel kapcsolatosan, majd később töröljék azt el teljes mértékben. Remélhetőleg a tagállamok és a külügyi főképviselő is hallatják a hangokat az ügyjel kapcsolatosan. Fontos, hogy a megfelelő nemzetközi szerve képviselői hozzáférést kapjanak a bahreini börtönökhöz. Szeretnénk, hogyha minden igazságtalanul fogvatartott bahreini foglyot szabadon engednének. Köszönöm. Köszönjük, Kelly úr, egy perc. Köszönöm szépen. Nagyon örülök annak, hogy felszólalhatok ezzel a témával kapcsolatosan. A kollégáimhoz hasonlóan szeretném én is elmondani, hogy Bahrein jelentős előrelépést tett. Megfelelő az együttműködés az EU-val, például a kereskedelem területén és sok más egyéb területen is. Ez azonban nem jelentheti azt, hogy nem nézzük, nem vesszük szemügyre a bahreini problémákat. Különösen oda kell figyelnünk az olyan területekre, ahol nagy gondok mutatkoznak, ilyen például a halálbüntetés. Fontos, hogy a nemzetközi szervezetek, a nemzetközi közösség nyomást gyakoroljon az országra a halálbüntetés eltörlése céljából. Mohamed Ramadán ügye nagyon igazságtalan. Ő gyakorlatilag a bahreini rezsim áldozatává válik. Bahreinnel egy munkacsoportot kellene létrehoznunk, amelynek keretein belül megbeszélhetjük a problémákat. Köszönöm, köszönjük. Ward asszony következik egy perc. Köszönöm szépen. Szeretném biztosítani Mohamed Ramadánt és a családját a szolidaritásomról, minden lelkiismeretes polgár kötelessége, hogy, hogy hallassa hangját az önkényes letartóztatások, a kínzások és a halálbüntetéssel szemben, bárhol is történjen ez a világon. Szeretnék szólni a bahreini gyermekekkel szembeni visszaélésekről is. Több mint 200 gyermeket tartóztattak le a bahreini hatóságok csak 2015 során, sokukat bántalmaztak, rábírták őket arra, hogy olyan bűncselekményeket, bűncselekményekkel kapcsolatosan tegyenek vallomást, amelyeket nem követtek el. Rengeteg személlyel szemben visszaéléseket követtek el. Az elmúlt hónapok során rengeteg tinédzserkorú gyermeket tartóztattak le. Követelem, hogy ők térhessenek vissza a családjukhoz. Emellett a parlament már elfogadott egy állásfoglalást, amelyben felszólította Bahreint, hogy a gyermekjogi konvenció, illetve egyezményben vállaltakat tartsa be. A bahreini hatóságoknak szabadon kell engedniük Mohamed Ramadánt és az összes gyermekkorú, vagy kiskorú letartóztatottat. Köszönöm szépen, a KCDI következik az első Szoboda úr paní předsedající eh, v současné jelenleg nagyon sok országban folyik vita arról, hogy hogyan lehet egyensúlyt elérni a biztonság és a szabadság között. Bahrain véleményem szerint jó úton indult el, de ettől még Mohamed Ramadan és más személyek esetével foglalkoznunk kell. Olyan emberek ezek, akik most a halálsoron vannak, a síralomházban. Az államfő kegyelmet gyakorolhatna, hogy ezek az emberek, ezeket az embereket ne végezzék ki. Én felkérem a hatóságokat Bahrányban, hogy fogadják a reformokat, folytassák a reformokat az igazságszolgáltatásban és a rendőrségben, és engedjék szabadon ezeket az embereket. Köszönöm, Kaputóra következő. Köszönöm, elnök asszony. Bahrein sajnos visszatért a halálbüntetés végrehajtásához. Egyértelmű, hogy nincsenek tisztességes igazságügyi ö, folyamatok Bahreinben, nagyon sok embert letartóztattak, meg kínoztak. Sajnos annak ellenére, hogy reformígéreteket tettek a bahreini hatóságok, több ilyen eset volt. Mohamed Ramadánt és Hussein Dalimozát halára ítélték azért, mert állítottak február, 2014. februárjában merényletet hajtottak végre. Mindketten azt mondták, hogy kínzás alatt, vagy kínzás hatására tettek be ismerő vallomást. Bakrenyt arra kérem és szólítom fel, hogy azonnal vezesse be a halálbüntetésre vonatkozó moratóriumot. Hozzáin Ali Moza és Mohamed Ramadan eseten, illetve minden halára ítélt esetében azonnal meg kell szüntetni az eljárást. Köszönöm, Krécó asszony következik. Matthias úr, Matthias úr kér szót, nem kapja meg a szót. Krécó asszony, az EU 2011 óta nyomon követi a bakrányi helyzet alakulását. A helyi önkormányzatokkal és minden más hatósággal is kapcsolatban vagyunk, és nyomon követjük a jogi aktivisták helyzetét. Bahrein fontos ország az öböl országok között, és fontos szerepe van a stabi- az öböl országok, az öböl régió stabilitásában. Nagyon fontos ezért, hogy az emberi jogok és az alapszabadságok, a szabadságjogok esetében stabil legyen a helyzet. Az EU aktív párbeszédet folytat Bahrainnal és hatóságaival. Azt gondoljuk, hogy az inkluzív nemzeti megbékélésen keresztül lehet elérni bármilyen előrelépést Bakneinben a párbeszéd és a tolerancia elvét figyelembe véve kell a reformokat végrehajtani. Nagyon fontos, hogy Mohamed Ramadán esetében és Hussein Ali Musa esetében a halálbüntetést visszavonják. Azzal vádolják őket, hogy 2014. februárjában részt vettek egy bombatámadásban, és amelynek egy ember áldozatául esett. A Bahreini Bíróság elítélte ezeket az embereket. Az EU minden fórumon elmondja azt, hogy mennyire ellenzi a halálbüntetést, annak egyetemes használatát egyértelműen visszautasítja. Amíg ezeket az embereket letartóztatták, miközben le voltak tartóztatva, állítólag kínzásnak vetették ők, őket alá, ezt mindenképpen ki kell vizsgálni. A Riedi delegációnk, amely Bahreinbe is akreditálva van, folyamatosan kapcsolatban van a civil, szog, a civil szervezetekkel. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy az emberi jogokat, a szabadság jogokat a bahreini lakosság gyakorolna tudja, tudja. összhangban Bahrein által aláírt nemzetközi szerződésekkel. Illetve nagyon fontos az is, hogy komolyan vegyük a bahreini emberi jogi felügyeleti felülvizsgálatát is. Büntető jogi vádakkal kapcsolatban nagyon fontos, hogy hogy történik a vádemelés, Stavros Lembrinidis, amikor ott járt, ismételten nem mondta, hogy a halálbüntetést ellenőrizzük, ellen, a halálbüntetést ellenezzük, és nem tudjuk elfogadni azt, hogy ilyen embertelen módon bánjanak um, emberekkel. A Manamában képviselt EU tagállamok nyomon követik ezen egyének helyzetét, illetve az összes állampolgár emberi jogi és szabadságjogi helyzetét Bahreinben már többször megfogalmazta az Európai Unió, hogy az erőszakot sohasem lehet megindokolni, sohasem jogos ez. Fontosnak tartom, hogy az összes esetet megfelelően kivizsgálják, amikor fölmerül a gyanúja annak, hogy kínzással kényszerítették ki a vallomásokat. Mindezt átlátható módon kell megtenni. Az emberi jogi intézmény ajánlásait mi hamarabb meg kell valósítani, ez az összes polgár érdekét képezni. A bahrájni hatóságokat arra kérjük, hogy a bahrájni független vizsgáló bizottság ajánlásait fogadják meg. Úgy gondolom, hogy a, már annak az a tény, hogy ez az intézmény létezik pozitív, de természetesen sokkal többre van szükség. Létezik egy fogvatartottak jogaiért küzdő intézmény is, nekik nagyon aktív szerepük, szerepet kell játszani abban, hogy teljes átláthatóság jellemezze a rendszert. Biztosítom önöket arról, hogy továbbra is aktívan foglalkozunk, Mohamed Ramadán és társai esetével mindent megteszünk azért, hogy kiszabadítsuk őket. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm, biztos asszony. Hét állásfoglalás tervezetet